Domnul președinti! Az elnök. Hello. Thank you. Servus. Ședința este reluată. Megnyitom az ülést, azaz tehát folytatjuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvem és az elfogadott szövegek rendelkezésére állnak, van-e bárkinek észrevétel, úgy látom nincs, ezzel a jegyzőkönyve elfogadásra került. Ezzel már is az első napi rendi pontra térünk rám. Ez pedig Robert Metzola jelentése Európai Határ és Parti Őrség. Metzola asszonyi, szó tessék parancsoljon. Köszönöm szépen. Amikor megkaptam ezt a jelentést, ezt a dossziét, senki nem gondolta volna, hogy hat hónap elteltével, kevesebb, mint hat hónap elteltével a javaslat elkészítése után, bemutatása után jelentéssel tudunk előállni. Intenzív idő volt ez, hosszú időbe tellett a technikai részletek megtárgyalása, de a kollégák, az árnyék jelentéstevők jó szándékának, a tagállamok és a bizottság jó szándékának köszönhetően egy új rendszerben egyeztünk meg, amelyre mindenki büszke lehet. A tárgyalások során figyeltünk arra, hogy a védelemre szorulók azokkal igazságosaknak kell lennünk, szigorúnak kell lennünk azokkal szemben, akik nem rendelkeznek semmilyen fajta jogcímmel, és nagyon szigorúan kell elbánni azokkal, akik az emberek kiszolgáltatottságán élősködnek. Ma arról szavazunk, hogy megerősítsük ezt a jogszabályt, és mindenfajta és a várakozások szerint sikerül majd meghaladnunk a problémákat, és sikerül egy biztonságos rendszert képíteni. Az a fontos, hogy határok, külső határok biztonságosak legyenek, és hatékonyan fel tudjuk lépni a bűnözés ellen. Ráadásul biztosítsuk a védelemre szoruló emberek védelmét, és igazgassuk, kezeljük a migrációt. Biztosítanunk kell a külső határokat, és meg kell teremtenünk azt, hogy a tagállamok megfeleljenek a rájuk háruló felelősségnek, így tudjuk a migrációs válságot kezelni. Ez a jogszabály nem az egyedüli ö, megoldás, de alapvető jelentőségű. Hogyha a 2015-ös válsághoz hasonló válság törne ki, ütné fel a fejét, akkor a külső határól lévő országok, Málta és Gozó, öm, extra határrendőröket kapnának a helyzet kezelésére. Az elmúlt hónapokban kialakított tárgyalás, a tárgyalás, mely az elmúlt hónapokban folyt, nem csak a tízezer emberről szólt hanem arról is, hogy a visszafordítás hatékonyságát megnöveljük. Segíteni fogjuk a tagállamokat, például az eh, szabálytalan migránsok, az illegális migránsok azonosításában, és abban, hogy akinek szüksége van rá, úti okmányokat kapjon. Büszke vagyok arra, hogy az ügynökség új szerepet is kapott, jelesül, hogy az alapjogokat is védje, minden ember jogát tiszteletben kell tartani. Ezt meghatározza az ügynökség munkáját. Fontos, hogy új védelmi szintet tudjunk kialakítani, olyan európai értékeken állva, amelyek nagyon fontosak számunkra az ilyen érzékeny kérdésekben is. Az Európai Unió meg kell, hogy védje az alapjogokat, különösképpen akkor, amikor erre a legnagyobb szükség van. Köszönöm szépen, most pedig Avramopoulos biztosi a szót tessék. Köszönöm szépen, elnök. Milyen volt az e kiejtésem? Jó? Nagyszerű. Hát beletelik egy kis időbe. Kedves kollégák, nem rejtem véka alá, hogy azt gondolom, hogy az európai határ és parti őrség az egyik legfőbb eleme egy átfogó migrációs politikára szóló javaslat tervezett csomagnak. Meg is kell erősíteni az európai határ és parti őrséget rekordidő alatt, közös erőfeszítéssel. Nagyon jól tudjuk, hogy mennyire komplex a jogalkotási eljárás, és mindannyian egyetértünk abban, hogy tudván ezt nagy eredmény, ami előttünk áll. Szívéből köszönöm Mecola asszonynak a munkáját, és az összes árnyék előadónak, valamint a román elnökségnek is a munkáját, mert jó, kiegyensúlyozott kompromisszumot sikerült találnunk ezzel javaslattal kapcsolatban. E megállapodás megmutatja, hogy amikor együtt dolgozunk, valódi eredményeket tudunk elérni, és meg tudjuk mutatni az állampolgároknak, hogy az Európai Unió hajlandó és képes is lépéseket tenni. Amikor a válság, amikor bizonyára emlékeznek rá, 2015 nyarán a csúcsára érkezett, Európát ez meglepte. Európa nem állt készen. Az irregulárisan érkezők hullámaival szembesültünk a keleti és déli határakon a földközi tenger térségében, és ekkor tudtuk, hogy határozott fellépésre van szükség. Nem volt azonban összehangolt európai határügynökség, nem voltak hotspotok, nem volt operatív jelenlét a terepen Európai Uniós szinten. Az európai menekültügyi rendszer nem felelt meg a céljának az informatikai rendszereink nem beszélgettek egymással, és a megközelítésünk a harmadik országokkal való kapcsolat felvételben töredezett volt. Kénytelenek voltunk azonnali és hosszú távú intézkedéseket is hozni, és párhuzamosan küzdeni ezeken a frontokon. Most, négy évvel később, bárki, aki át akarja irreguláris módon lépni a külső határainkat, őt személyazonosítás alá vetjük, levesszük az új lenyomatát, és bekerül egy rendszerbe. A határ és parti őrség megerősödött, vannak határőrizeti biztonsági és ellenőrzési rendszereink, amelyek egyre inkább interoperábilisak. Az új rendelettel, amiről ma vitát folytatunk, még többet tudunk majd elérni. Az egyik kulcs eleme az Európai Határ és Parti Őrség készenléti alakulata, amelyet fokozatosan, de gyorsan létrehozunk, felállítunk 10.000 fővel 2027-ig. Mindazonáltal az első bevetéseket már 2021. január 1-én megkezdhetjük. Ennek a javaslatnak egy másik kulcsfontosságú eleme, egy nagyon fontos változást jelez. Ennek az ügynökségnek lesznek végrehajtó hatásköre rendelkező állandó tagjai is. Ez azt jelenti, hogy a határőrizeti és visszatérési feladatokat saját jogukon fogják a saját állomány tagjai elvégezni. A befogadó tagállam továbbra is felelős marad a cselekmények irányításáért, amik a területén zajlanak. Bár a befogadó országnak a hatóságai fogják irányítani, de például lehetővé válik ezen állandó alkalmazottaknak a dokumentumok ellenőrzése, a dokumentumok pecséttel való ellátása, a belépés megtagadása és azoknak a feltartóztatása, akik illegális módon lépték át a határt, valamint segíthetnek a visszatérési eljárások végrehajtásában is. A kiutasítási parancsokat végrehajthatják, illetve kísérhetnek az országon kívülre olyan nem Európai Uniós állampolgárokat, akik illegálisan léptek be. Ez az állomány közös képzést fog kapni, hogy a legmagasabb szakmai standardokat tiszteletben tartsák és alkalmazzák, és közös operatív kultúra alakuljon ki. A kompromisszum biztosítani fogja, hogy az ügynökség jobban és aktívabban tudja támogatni a tagállamokat a visszatérés területén, hogy javítsa az Európai Unió reagálását a hosszú távon fennálló kihívásra, amit a migráció jelent. Karcsúsítani fogjuk az alapjogi jogok tiszteletben tartásának a felügyeletét az ügynökség tevékenysége során, az alapjogok tiszteletben tartása minden Európai Uniós cselekvésben központi szerepet kell, hogy vállaljon, ezen ügynökség esetében is. Az illetékes hatóságok tiszteletben fogják tartani az alapjogokat, amelyeket az alapjogi kartában lefektettünk. Az ügynökség szorosan együtt fog működni a jövőben létrehozandó Európai Menekültügyi Ügynökséggel a menekültügyi eljárásokban. Az ügynökség segíteni fog abban is, hogy biztosíts, hogy azok, akikre nem illet meg a nemzetközi védelem, visszaküldjék, mértlem az alapjogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. Miután a következő parlament feláll, megkapják hamarosan, és remélem hamar el is fogadják majd az Európai Menekültügyi Ügynökség felállításáról szóló jogszabálytervezetet. Sajnálatosnak tartom, hogy az nem tartották meg a műveleti állomány részleges és különböző fizetéseire vonatkozó részeket. Ez Azért volt benne a javaslatban, hogy vonzóbbá tegyük az ügynökséget, és időben tudjunk megfelelő állományt toborozni. Végül, de nem utolsó sorban egy új politikai irányítási rendszer, az európai integrált határigazgatási rendszer is meg fogja kezdeni a működését. Ez kapacitás tervezésre, lesz felhasználható az európai határ és parti esetében, illetve biztosítja a konzisztenciát az Európai Unió külpolitikáival. Ezzel az új rendelettel az ügynökség és a tagállamok is kezükbe kapják azokat az eszközöket, amelyekkel reagálhatnak a jövőbeli válságokra az EU külső határain. És végül ez segíteni fog abban is, hogy megtartsuk a Schengeni térség hosszú távú öm, életképességét, és fenntartsuk a szabad mozgást a e térségen belül. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen! A biztosnak a felszólást és Gájer úrnak adom meg a szót. Biztos úr, kedves képviselőtársaim! Az e- európai határ és parti őrség ról szóló jogszabály új választ ad a kihívásokra. Akár tízezer emberig bevethető pool jön létre, új repülőgépek, hajók kerülnek megvásárlásra. Valóban operatívá válhat az Európai Határ és Parti Őrség. Hatalmas pénzráfordításra lesz ehhez szükség, ezért ez csak akkor működhet, hogyha egy kép, kibővített több éves pénzügyi keretbe meg tudunk állapodni. Éppen ezért innen az ülésteremből utalok az állam és kormányfőknek, üzenek, például Ausztriának, aki az európai határvédelmet fontosnak tartja, annak késznek kell lennie arra, hogy magasabb, nagyobb európai költségvetést finanszírozzon. Mindez az európai koherens migrációs politikának csak a, csupán egy része lehet, de a menedékkeresők szolidaris felvétele hozzátartozik ehhez a rendszerhez. Köszönöm szépen! Most pedig Coelho képviselő kapszót tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Ennek az új megerősített európai határ és parti őrségnek a felállítása valóban közös külső határaink védelmét szolgálja. A történelmi lépés ez. Eh, a Schengeni ezt még a szabad eh, mozgás eh, elveinek megőrzése mellett. Nyilván vannak olyan tagállamok, amelyeknek a határa sokkal kitettebb a kockázatoknak, mint a többieké, és mindig is azt mondtuk, hogy fontos, hogy a tagállamok ne rázhassák ki nyakukból a felelősségeket. Vajon készen állnak-e arra a tagállamok, hogy a kötelezettségeiket teljesítsék? Portugália hazán például 2020-ban kész lesz -e arra, hogy 110 eh, eh, nyomozott, 110 szakembert küldjön, küldjön ez a hatósághoz. Majd meglátjuk. Ugyanakkor az ügynökség nek fontos szerepe lesz a visszafordítandó Mm, emberek ügyeinek kezelésében. Valójában a visszaküldésről meghozott döntéseknek kevesebb, mint egy harmada kerül csak végrehajtásra. Portugáliában még se statisztika sincs erről. Másrészt meg kell tudnunk, hogy a menedéket kérők mekkora része hagyja el azt a tagállamot, ahol menedéket kapott, és azt fogjuk látni, hogy sok tagállam egyáltalán nem tartotta be az szabályokat

amelyről ma eszmét cserélünk, hitbeli kérdéseket is felvet. Hiszem, a külső határokat meg kell védeni. Megfelelő védelmet kell biztosítani a külső határok számára, és ezért, ezen oknál fogva, itt az ideje annak 18 évvel a Schengeni rendszer felállítása után egy határ ügynökség bevezetésének. Ugyanakkor a trialóguson kialakult kompromisszumot nem tudjuk támogatni, mert úgy gondoljuk, hogy túl keveset ért el és túl későn. Olyan sok biztosíték szerepel ebben a javaslatban, amely nem fog valós, valósággá válni, hogy ezt nem tudjuk támogatni. Voltak éppen attól félünk, hogy egy olyan megoldást fogadunk el, amely senkinek nem lesz kedvére való. Köszönöm szépen, Grízbe köszön két percben. Tisztelt elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! 2018. szeptemberében Juncker biztos úr egy új Frontex reformot jelentett be. Két évvel ezelőtt jelentéstevőként üdvözöltem ezt a fontos fejleményt, ezt az első felülvizsgálatot. Ma és, és a frakcióm ugyanezt tesszük, rekordidő alatt sikerült ezt elérni, azonban egy pár dolgot sajnálatosnak tartunk. Elégedettek lehetünk a gyorsasággal ma, amivel véglegesítettük ezt a dossziót, kiegyensúlyozott, hatékony megközelítést alkalmaztunk a határok védelmében, tiszteletben tartjuk az alapjogokat, ahogy ezt az állampolgárok tőlünk kérték. Azonban, és szintén örülök annak, hogy sikerült költségvetési és kapacitás területen is előrelépéseket elérni, valamint a kompetencia, a hatáskörök területében, ahogy ezt már hallottuk is. Két pontra kapcsolatban azonban szeretnék visszatérni, hogy állandó egység felállítására sikerült megállapodást találnunk, tízezer fős lesz ez, a tagállamok fognak ehhez hozzájárulni. Nagyon fontos, hogy hatékony és konkrét legyen ezen készenléti állomány, épp úgy, mint ahogy a jelenlegi állomány is hatékonyabban tudjon fellépni, ami ma nem feltétlenül igaz. Ez szükséges lenne. A felülvizsgálat jelentés, volt jelentéstevőjeként azt is fontosnak tartom, hogy legyen egy Frontex képzési központ, mert hogyha túl akarunk a nemzeti határvédelmi jövőképen lépni, hiszen a tagállamok persze kompetensek és természetesen alapvető jog, szerepet fognak játszani, de hogyha hatékonyak akarunk lenni a Schengeni szabad mozgás biztosításában, és a legkevesebb hibát akarjuk elkövetni, akkor európainak kell lennünk, és kell, hogy legyen egy európai eszközünk. És az ügynökségnek együtt kell tudni működnie, nem, és nem csak támogatnia kell a tagállami hatóságokat. Gyakorlati szempontból hasznos lenne, és ezért fontos, hogy legyen egy európai kultúra a képzésben, ami a készenléti alakulat tagjait illeti. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Roberta Metzolának, a jelentéstevőnknek, aki a munkájával, energiájával, eltökéltségével és kiváló együttműködésével lehetővé tette, hogy haladjunk, gyorsan haladjunk, és néhány órán belül frakcióban előtt ezt a támogatást szavazatunkban is meg fogjuk mutatni. Köszönöm. Damnál Köszönöm, Albia Guzman asszony másodpercben. Ez a lassan végéhez érő ciklus, parlamenti ciklus úgy jellemezhető, hogy Európa vezetői gyakorlatilag felhagytak az alapértékeikkel, a menekültek élete árán igyekeznek védeni Európát, olyan országokba tuloncolják őket vissza, ahol semmi esély nincs annak, hogy az emberi jogaikat betartsák. Ez kemény igazság, de így van. Európa ma így működik nem biztosították a humanitárius vízumokat, nem hoztak létre mentő alakulatokat a tengeren, ráadásul megakadályozzák a nem kormányzati szerveknek ezt a tevékenységét is. Úgy gondolom, hogy egy napon eljön ez az idő, amikor több mint 18 ezer ember halálával kell elszámolniuk majd ezeknek a politikusoknak, hiszen ezek az emberek a tengeren életüket kockáztatták, és napi tíz ember vesztette az életét ebben a e, méltatlan folyamatban, e, embertelen gyakorlatokat látunk megvalósulni. Az európai e, határvédelmi szervezet 10 millió eurós költségvetésével deportálni akar, el lehet lehetetleníteni a menekültek, a migránsok érkezését. Ez az Európai Bizottság felfedezett szervezete annak érdekében, hogy senki ne léphessen be Európába. Ez a szélső jobb oldal álma, amelyet megvalósítanak a konzervatívok, liberálisok. Keller. Domi. Elnök, köszönöm, Keller asszony. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek azért a kiváló munkáért, amelyet eh, az együttműködésünk során tanúsított. Úgy gondolom, hogy a parlamentnek nagyon konstruktív eh, hozzáállása volt, különösen a kutatás, különösen a tengeren vergődők felkeresése és megmentése terén emberi Eh, humanitárius válságot látunk a földközi tengeren, és örülök, hogy az Európai Parlament támogatta ennek a megoldását. A tagállamok azonban egészen máshogy látták ezt eh, megakadályozták jelentéstevő erőfeszítéseit, eh, így nem sikerült megéresíteni a szövegben ebben a jog, ennek a jogalkotási szövegben a tengeren vergődők felkeresésére, megmentésre vonatkozó részeket, pedig összesen itt Szicíliának a partjaitól 30 tengeri mérföldre eső sávokról beszélünk, az emberek tömegesen fulladnak bele a földkerekbe, miközben mi csak tétlenül nézzük a halálukat. Ismeri a Frontex ezeket a helyzeteket, azonban senki nem érkezik, hogy megmentsek az embereket. Az, az, az, a Sofia már, a Sofia műveleti már nem működik, a hajóikat elkabozták, a Frontex a földközi tenger csak repülőgépről vizsgálja, és igazándiból a líbiai partvédő erőknek adja át eh, a menekültek a tengeren sodrodók megmentését. A líbiai eh, azonban a saját polgárháborújukkal vannak elfoglalva, senki nem veszi fel a telefon, senki nem ment meg senkit. Eh, gyakorlatilag az Európai Unió egy nem létező líbiai mentési központba utasítja ezeket a menekülteket. Tehát olyan Európai Uniós szinten megszervezett, hiszen tagállamok nem akarják, nem akarnak lépni. Szervezetre van szükségünk, amelyben polgárok, civilek dolgoznak, és nem szabad, hogy ezekkel az emberekkel együtt Európa alapértékei és a tengerbe fulladjanak. Elnök Keller asszony elfogad egy kékertjás kérdés Ki Kitől kérdezi a felszólaló? Nem, sajnálom, hogy az elnök megpróbáltam. Rendben, mondja az elnök. James asszony egy percben. Mike, Mike. The European... To deal with a Az Európai Unió inkoherens módon próbálja közelíti ezt az ügyet. 11 milliárd eurót szán felelőtlen erre. Franz Timmermans múlt héten azt mondta, hogy Európa már nem tapasztalja azt a migrációs válságot, amelyet 2015-ben, 16-ban látott. Nem tudhatta, hogy egy héttel később a libiai miniszterelnök bejelenti, hogy 800 ezer migráns legalább uh, fog érkezni az Európai Uniós, az Európai kontinense. Hát akkor nézzük mi is. Van, van 10 milliárd uh, eurónk, van 10 ezer uh, határérünk, az embercsempészek nem álltak le, mind a britek, mind a, a, a spanyolok szenvednek a saját migrációs problémáikkal. Továbbra is Merkel asszony és társai reklámozzák a nyitott Európa elvét, ez csak rontani fogja a helyzetet. Elnök, köszönöm Scotta asszony két percben, úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Évek óta folyamatosan tömegben érkeznek a migránsok Olaszországban. Az ír intézmények ugyanakkor nem tesznek semmit, és így az mentőműveletek pedig csak megerősítik ezt a hullámot, ez ellen fel kell lépni. A pénzügyi együttműködés nem működik, a pénzügyi támogatások nem elegendőek, hatalmas erőfeszítéseket tesznek a tagállamok. Éppen ehhez járul még a tagállamok képtelensége arra, hogy megfelelő fellépésekkel szabályozzák ezt a jelenséget. Ez a jelentés a tagállamok számára biztosítani új támogatásokat, ugyanakkor egy ilyen módon létrehozott egység nem tud hatékony lenne, lenni, és a tengeri határokat sem tudja megvédeni. Ráadásul az embereket a tengerből, hogyha kimentik, akkor felmerül a kérdés, hol lehet velük partra szállni, ugyanakkor ez a jelenség is megerősíti az illegális migrációt. Hogyha tehát az Európai Ügynökségnek új mandátumot akarunk adni, akkor határozottabban kell előrelépni, és ez a javaslat inkább csak a múltba réved, és nem oldja meg ezt a jelenséget. Kevés megoldást nyújt, és ráadásul veszélyezteti az egyes tagállamok nemzeti szuverenitását. A szavak nem elegendők, cselekedni kell most már. A Frontex um, nem tudta hatékonyan csökkenteni a bevándorlási hullámot, uh, de Olaszországban az olasz határ, olasz uh, kormány által hozott intézkedések segítségével 80%-kal lehetett csökkenteni a és um, hullámot. Köszönöm szépen. Köszönöm Színadinus képviselő egy percben. Köszönöm szépen. Öt éve Öt éve ülök itt a parlamentben. Röviden mérleget vanok. Örülök annak, hogy a politika és az Európai Unió végre a valósággal foglalkozik. Az emberek mindig elmondták, hogy a biztonság az állampolgárok biztonsága az egyik legfontosabb kérdés, amely foglalkoztatja őket, meg kell akadályozni az illegális migrációs hullámot, és biztonságos határokra van szükségehez, illetve a tagállamok önálló fellépéséhez. A nemzeti szuverenitás ugyanakkor itt nem erősödik meg ezzel a javaslattal. A határok a határokat kvázi most megszüntetik. különböző kategóriákba osztják a határokat. Nem így van ez. A határok határok. Az Európai Unió csak azzal érdeke, az iránt érdeklődik, hogy németországi szövetségeseinek érdekeit képviseljen. Nem a határokat akarja megvédeni, hanem az illegális migránsokat a peremországokban akarja parkoltatni. Köszönöm szépen, elnök úr, a külső határok, Hollandia külső határai most már Lampedusa-nál vannak igazából, és az óriási kihívást jelent számunkra. Ezt a kihívást csak akkor tudjuk leküzdeni, hogyha együtt dolgozunk. És hogyha a jövőben ki akarjuk használni a Schengeni térség előnyeit belső határok nélkül, ha tudni akarjuk, hogy ki az, aki belép Európába, és milyen célral, hogyha kontrollálni akarjuk a migrációt, és biztosítani azt, hogy azok az emberek, akik nem kaptak menedékjogot, visszatérjenek a származási országba, hogyha ezt mind biztosítani akarjuk, akkor ez az európai határ és parti őrség meg kell, hogy legyen erősítve. A tízezer főre való növelés szükséges ahhoz, hogy hatékonyan ellenőrizni tudjuk a külső határainkat, illetve ez egy módja annak is, hogy a határ -e őrizetet jobban tudjuk irányítani. Ahelyett, hogy alkalmilag lépnénk fel, egy állandóan jelenlévő egységre tudunk támaszkodni. És azt gondolom, hogy éppen ezért ez a készenléti állomány nagyon nagy segítség lesz. A határ és parti őrségek fontos, hogy együttműködjenek a harmadik országokkal is, abban, hogy az illegális bevándorlást megállítsuk, és biztosítani tudjuk a visszatéréseket is. Fontos lépés ez ahhoz, hogy javítani tudjuk a határőrizetet, hogy biztosítani tudjuk a határigazgatás hatékonyságát, és köszönetet mondok Roberta Metzolának a nagyon határozott módért, amivel ezzel az ügyel megbirkózott. Most pedig Szippel asszony kap szót. Köszönöm szépen, a biztonságos külső határok fontosak egy működő sengeri térséghez, térség érdekében. Ezért támogatjuk az Európai Határ és Parti Őrség megerősítésére vonatkozó javaslatot. De egy-két tagállam a biztonságos határt a teljes elzárkózással keveri össze. És azokat az embereket, akik az erőszak elől men- menekülnek, embercsempészek kezébe, hálójába tereli. Különösen Líbiában látjuk az ilyen elzárkózási politika eredményeit a tagállamok, egy-két tagállam a nemzetközi, európai és egyéb iránt keresztény kötelezettségeiknek nem felelnek meg, nem. Hogyha a konzervatívok és a jobb oldal határozná meg ezt a, a politikát, akkor az európai képviselők, európai köztisztviselők a harmadik államokban dolgoznának azon, hogy további harmadik államokba toloncoljanak ki menekülteket. Ezt elutasítottuk ezt a javaslatot, ebben sikeresek voltunk. A tanács, aki arra se vette a bátorságot, hogy ide megjelenjen, mikor lesz végre hajlandó arra, hogy a menekültügyi csomagról tárgyalást indítson el? Mikor jön létre, jönnek létre a legális bevándorlásról szóló egységes szabályok, kérdemém? Hiszen csak így tudjuk fenntarthatóan és a közös értékeink megőrzésével őrizni a külső határokat. Zippel asszony, elfogad egy kék kártyás kérdés Sojdrova asszonytól? Nem, egyet, egyértelmű, hogy nem. Ehm, Most akkor Kölmel képviselő abszolút egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban meg kell erősíteni a Frontexet. Ehhez több ö, emberre van szükség. Ez egy jó intézkedés. Ugyanakkor a tízezer további poszt iránti ö, igény egy problémát jelent, hiszen a problémákat nem fogjuk azáltal megoldani, hogy mindig több pénzt kérünk. A migrációs területen egyértelműen egy olyan törvényre van szükség, amely átfogó, és amely az EU számára igazgatási